közölték velem azt, hogy van egy ügyrendi indítvány, ezt majd Harms asszony fogja elővezetni. Tisztelt elnök úr, Schulz úr, számunkra az a helyzet, hogy úgy véljük, úgy véljük hogy az átmeneti biztosok esetében külön kellene szavaznunk, és nem pedig blokkban. Miért? Azért fontos ez számunkra, a frakcióm számára, mert meg vagyunk arról győződve, hogy nem igazán van értelme három hónapra új biztosokat kinevezni, de hogyha már tényleg így történik, Öttinger biztos át az akarattát, és örülnénk annak, hogyha a hétfői meghallgatás után különböző módon fejezhetnénk ki a véleményünket a jelöltekkel kapcsolatban. Mi nem szeretnék mindegyikre blogban szavazni. Szeretnénk a meghallgatások eredményi figyelemben, ugyanis ezek különbözőek voltak, főként Katainen úr esetében negatív volt az értékelésünk. Kérem, engedje meg azt számunkra, hogy a képviselők külön szavazhassanak, mert különben, ugyanis mi ezt pénzpocséklásnak tartunk, ezt az átmeneti biztosjelöléseket, ez ellen fogunk szavazni, vagy legalábbis tartózkodni fogunk, elnök. Köszönöm szépen, Harms kolléga. Herr Fox, ja. Fox úr, ön is szót kér. De kérem először figyeljen rám egy kicsit. Fox úr, Fox úr, egy kicsit figyeljen rám. Ezzel a ponttal kapcsolatos, vagy valami más pontja van? Ezzel kapcsolatos, tessék. Uh, thank you, President. The... Köszönöm, elnök úr. Az LCR e frakció támogatja az ön javaslatot. Úgy gondoljuk nagyon fontos, hogy minden jelölt az érdemei alapján kerüljön megítélésre, és van egy olyan jelölt, akit nem tudunk támogatni, mégis az ön döntése arra kényszerít bennünket, hogy mellette vagy ellene szavazzunk. Figyelme kell vennünk ennek a pénzügyi következményeit is. Elnök úr meg tudja erősíteni, hogy ennek a négy ideiglenes biztosnak a kinevezésével egész életükben élvezni fogják a biztosi kinevezésük jövedelmeit és hasznait, annak ellenére, hogy csak három hónapig töltötik betegségüket. Az utolsó kérdéset nem tudom megválaszolni. Nem tudom, hogy mi a helyzet, hogy majd ezt egész életükbe élvezik ennek a hasznát. Schön, Hát szép lenne, persze, hogyha ez így lenne számukra, majd megkérdezem. Ja, ich weiß überhaupt nicht, warum Sie... Nem tudom, miért ennyire ideg, ideges. Már be, mielőtt még bármit is mondhatnék. So, zunächst einmal hat die Konferenz... Az elnökök értekezlete megállapította azt, hogy blokkban fog megtörténni ez a szavazás. Tegnap a frakció elnökökkel szavaztattam, és egyetemi volt a többség amellett, hogy blokkban kell szavaznunk. Harms asszony egy indítványt intézett, hogy egyenként szavazzunk meghallgattunk indítvány mellett egy támogató hozzászólást, ez volt Fox úr, és Szájer úr ez ellen fog felszólalni, tessék. Dear colleagues, I would ask... Kedves kollégák, szeretném kérni, hamarosan lesz ugye egy másik szavazás az új biztosokról, az új biztosítástületről. Azzal kapcsolatban tömbben unblock fogunk szavazni úgy gondolom, hogy ugyanez a szabály, ez azt jelenti, hogy hogy kérdezzem meg, hogy ott is akkor külön ö, szavazást fog kérni, vagy csak a mostani négy ideiglenes biztos. Hát nem hiszem, hogy a korábbi döntéseket felül kellene írnunk folyton csak azért, mert egy-két kollégának változik az álláspontja. Volt lehetőség, önök fel is használták ezt a lehetőséget az Ekon szakbizottságban, hogy szavazanak ellene, elvesztették a szavazást, ott most, most is szavazhat ellene, de nem támogatjuk a külön szavazást. Gut, Meine Damen und Herren. Rendben. Hölgyeim és Uraim, cím már azt, hogy most nem fogunk erről vitázni, de tessék, szóljon hozzá. De most ügyrendi pontja van, ugye? De az kapcsolja be a mikrofont. Igen, lenne egy kérdésem az ügyrendel kapcsolatban. Szeretném azt tudni, hogy az utólagos nevezések esetében, a biztosok esetében szükségszerű-e a blogban történő szavazás, itt nem a teljes bizottságról van szó. Én nem tudom azt, nem vagyok annak tudatában, hogy az ideiglenes biztosok kinevezése során valóban blokkszavazásra van szükség. Ezt mi tegnap a frakciónk részéről már kifejeztük. Frau Zimmer asszony, a blokkban történő szavazás nem kényszerítő, nem kötelező, viszont kötelező a blogban történő szavazás a teljes bizottság esetében. Az utólagos, az átmeneti kinevezések esetére nincsen igazi szabály, de itt a parlamentnek a véleménye számít. Pontosan ezért a mai plenáris ülés előkészítése során az elnökök értekezletén, ahol ön is ott volt, szavaztunk erről, és megállapítottam azt, és megállapítottam, ugyanis nem egyedül döntök én erről, nem az én egyedüli döntésem ez, tehát megállapítottuk azt, hogy az elnökök értekezlete hogyan gondolkodik, és többség volt amellett, hogy blokkban szavazzunk. Nos, Harms asszony azt kérte, hogy eh, korrigáljuk az elnökök értekezletének ezen döntését, és egyenként szavazzunk. Akkor lehetünk igazságosak, hogyha szavazunk Harms asszony indítványáról. Ki támogatja Harms asszony indítványát? Ki ellenzi azt? kitartózkodik. Hát ellenőrizzük. Elektronikusan fogjuk ezt ellenőrizni. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk az indítványt. Következik a név szerinti szavazás a négy biztos jelöltről. Blokkban szavazunk róluk. Igen, tessék, a néha szó. Herr Präsident, nach Artikel 8. A 38-as cikk értelmében a parlamentnek ellenőriznie kell a jogszabály pénzügyi vonzatait. Tehát azt kérdezték öntől, hogy milyen pénzügyi következményekkel vár, jár az, hogyha három hónapra egy biztost megválasztanak. Erről tájékoztatni kell az Európai Parlamentet. Ön tartozik nekünk ezzel a válaszsal. Diese Kommissare werden gewählt. A jelenlegi bizottság fennmaradó hivatali idejére választják meg ezeket a biztosokat. November 1-től kezdi meg a munkáját az új bizottság. Tehát azokról, akikről most szavazunk, azonnali hatállyal megkezdik a munkájukat, és majd a munkájuk október 31-én fog befejeződni. Nem fejeztem még be. Jó lenne, hogyha meghallgatná a végig azt, amit mondanék. Nagyon, nagyon barátságos lenne ez öntől minden további jogosultságok, például a nyugdíjjogosultság, az az ön számára is ismert eljárási szabályzatból fakad, ami vonatkozik az Európai Bizottság tagjaira. Bárhol elérhető ez a szabályzat. Minden jelölt vagyonnyilatkozatot tett, és a nyugdíjjogosultság a bizottság, illetve az európai intézmények nyugdíjra vonatkozó szabályéről fakadnak, és ez elérhető az interneten is. De most már szavazni fogunk, nem? Ja. Wenn es Ihnen nicht, wenn es Ihnen nicht bekannt... Hogyha Luca uron ezt nem ismeri, nem lep meg, mert különben is általában az a benyomásom, hogy nem mindig jól informált. Most akkor következzenek a szavazások, következik a szavazás, név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Szavazott minden kolléga. Igen, akkor a szavazást most lezárjuk. Mit ja haben gestimmt? 421 igen, 170 nem, 32 tartózkodás, ezért kineveztük a négy biztost. Gewählt. So, meine Damen und Herren, in der Tagesordnung folgt jetzt... A napirend értelmében a bizottság nyilatkozata következik a fiatalok munkanélküliségéről, és a bizottság nevében Andor biztos kapja meg a szót. várjunk egy kicsit, amíg kimegy a borda. Uh-huh, uh-huh. Ne bejelentetjük. Good morning, colleagues. Jó napot kívánok, kollégák! Szeretném megkérni önöket, hogy azok, akik itt maradnak a vita idejére, maradjanak és foglalják el a helyüket, akik szeretnének távozni, kérem tegyék meg ezt haladéktalanul. Megkezdem a napi rendi pont lebonyolítását néhány bejelentéssel. Kérnék mindenkit, kedves kollégák, aki beszélgetni akar, az csendben távozzon köreinkből. I'll begin with announcements, colleagues. Uh, Bejelentésekkel kezdem. Az illetékes spanyol hatóságok értesítettek, hogy megválasztották eh, Javier Couso Permuy urat eh, Willy Mayer úr helyettesítésére. 2014. július 15-i hatája. Kedves kollégák, önök nekem kívül tapasztalt elnöke volt az ülés első részén, most már egy nagyon tapasztalatlan elnökük van e pillanattól kezdve, ezért szeretném a, e, kérni e, önöket, hogy legyenek elnézőek az esetleges gyengeségemmel kapcsolatban, szándékaim szerint határozott elnök leszek. Kérem, hogy csendben távozzanak. Folytatom. Tehát az Európai Parlament képviselőjének általános titkos szavazásra való megválasztásáról szóló rendelkezések értelmében üdvözlöm új kollégánkat, és hangsúlyozom, hogy mindaddig, amíg a poszt betöltésére való alkalmasságát, jogi alkalmasságát nem tisztázzuk, munkáját feltételesen végezheti az Európai Parlament tagjaként Szeretném eh, tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy a néppárttól eh, módosítói eh, kérelmeket kaptunk bizonyos szakbizottságok tagjainak tekintetében, hogyha a jegyzőkönyv jóváhagyásáig ezzel szemben ellenvetést nem kapok, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a javaslatot. Ismét szeretném a kollégákat meg